Uh, Kedves kollégák, kezdhetjük a szavazást. Uh, sorry, silence please. Kérem, legyenek csendbe. Szeretnénk kezdeni, mert nincs sok időnk. Mindenek előtt Mindenkinek megvan a kártyája? Igen. Tehát szeretném önöket eh, informálni, hogy eh, este volt egy koordinátori ülés. Nagyon sok eh, döntést hoztunk, de most azt javaslom ezzel kapcsolatban, hogy ha most péntekig nem akarnak valamilyen jelzést küldeni, akkor ezt elfogadottnak fogjuk tekinteni. Következik akkor egy szavazás 10 órakor, pedig megérkezik Navracsics Tibor, fél háromkor pedig ellátogatunk az ELFEA-ba. Úgyhogy most kezdjük a szavazást. Mégpedig Mircea diakonú jelentéséről van szó, ez az integrált európai kulturális megközelítés. Március 23-án mutattuk ezt be. 170 módosítás érkezett, a TRAN és a REGI szakbizottságok véleményt fogalmaztak meg, ezt egyébként figyelembe vettük, és köszönöm szépen a titkárságnak is a munkáját. Láttam azt is, hogy nagyon jó kompromisszumos javaslatok értek, érkeztek. Diakonú úr esetleg most szeretne hozzáfűzni valamit, ha nem, akkor rendben. Megkezdjük a szavazást. Négyes kompromisszum, egyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 38-as, amelyet szóbeli módosítással módosítottunk. Ki az, aki ezt támogatja, ellene, tartózkodók, 39, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tran 6-os, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Regi 1-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 40-es Winkler mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. 41 Drágicsi mellette ellene tartózkodók úgy tűnik elutasítottuk. Azért ezt leellenőrizném. 41-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést. Megnyitom a szavazást. Még nem zárom le. A zöldeknél egyel többen szavaznak. A zöldeknél. Mindenki leadta a szavazatát? Le lehetne ellenőrizni? Következő. She has to move. Yes. You can move to the other place is better. Okay. Thank you. Allora. Akkor még mindig nyitva van a szavazás, és most lezárom. Rejected. Ez elutasítva, ahogy gondoltam. Akkor most a 43-as következik, Zavorakis. Nem, elnézést. Miután elutasítottuk, előtte a 42-esről szavazunk. 42-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 43-as. Zavorakis mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ötös kompromisszum a jelentéstevőtől, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Libacska 49 mellette ellene vagyok elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodok, ezt leellenőrizzük. Apro le votazioni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazatom múlott. 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 53-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 55 mellette, ellene tartózkodók, ezt is leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ez azért elég biztos szerintem, de megpróbálhatjuk leellenőrizni az 56-ost. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Végül is csak egyen múlott. 57. hetes, tran mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 60 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 61 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 62 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 63 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, aztán jönnek a regi, regi 6 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, regi 7 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, regi 8 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, regi 9 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Regi, Regi 10, mellette ellene tartózkodók elutasítva, Regi 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Regi 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Regi 16 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 64 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 67-es, ez pedig egy kettes szóbeli módosítással módosítottuk mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 69 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 70 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 71 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10-15 ellenében. 62 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Tran 32 mellette ellene tartózkodók, ez elutasítva. Tran 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük. Jó. Megnyitom a szavazást a 73-asról. Kicsit lassabban? 73 Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 74 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 75 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 76. 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 78 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 77 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 79 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Regi 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 80 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 81 hármas módos, szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodók elfogadva. 82, 4 szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Trant 15, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Trant 16, mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tran 16. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ö, 85 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 86, ötös szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Akkor megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadtuk. A következő a hetes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 90-es, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 92 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 93-as mellette, ellene, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es mellette, 94-es. Elfogadtuk, elfogadtuk. It's my, my error. Allora, 95. Tehát akkor 95-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 97-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99 szó velivel módosítva mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Százas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101-es. Visszavonták 102-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. El, ellenőrizzük, akkor megnyitom. Zárom a szavazást. elutasítva egy szavazattal. 103-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 104-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 106-os szóbelivel módosítva mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Áttérünk a nyolcas kompromisszumra, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Azonos a 112-essel, akkor áttérünk a 113-as, Máltéze mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 114-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 115-ös. A 117-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es, a 8-assal módosítva mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk. 125-ös. Mellett? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellett, a 9-esen módosítva mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tran 8-as mellette, mellette. Tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Egy elutasítva. Tran 9-es mellett ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tran 9 mellett ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Tran 11 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tran 12-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tran 13 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tran 14 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tran 19-es. Megnyitom a szavazást. Tehát a TRAN 14-esről megnyitom a szavazást. Zárom. Elutasítva ismét egy szavazattal. A TRAN 20, a TRAN 19-es mellette ellene tartózkodás elnézést egyértelműbben mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tran 21 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. TRAN 21-es. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Sajnálom. Tehát több, több ellenszavazatot láttam, de hát tévedhetek is. A Regi 2 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 3-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 4-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Regi 5-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A 9-es kompromisszum előadó mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hát térünk a 135-ösre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138-as módosító. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139-es. Mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140-es. Részenként első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette Akkor ellenőrizzük az első részt. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elnézést. Most látom, hogy fölemeli a kezét, csak nem tudom, hogy mellette vagy ellene emeli fel. De én hibáztam, sajnálom. Rendben, rossz ebben néztem. Elnézést. Az én hibám. Akkor második rész mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 145-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tran 2 mellett ellene ellene mellette ellene köszönöm tartózkodás elutasítva Tran 3-as a Tran 2-es ellenőrizhetjük megnyitom you have to help me because sometimes I don't see any, any news. Close the vote. Zárom a szavazást. Adopted for two. Elfogadtuk kettő szavazattal. Tran 3-as mellett, ellene. Tartózkodás elutasítva. Ugyanaz, ugyanaz. Nyilvánvaló volt. Tran 4-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Sajnálom. Most ez így nem volt nyilvánvaló? Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A Tran 4-esről. Zárom a szavazást. Elutasítva. Hát ez annyira, annyira szoros, hogy nagyon nehéz eldönteni. Tran ötös. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Úgy néz ki, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. A Tran ötös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. A TRAN 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. TRAN 18 mellett ellene tartózkodás elutasítva. TRAN 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. TRAN 23-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. Tran 24-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 25-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 29 mellett, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. Tran 34-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 35-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 36. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tran 38, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hozzá kell tennünk egy másikat, amely nincs a listán. Ez a TRAN 39-es. Az előadó ellene van. Akkor most megszavaztatjuk mellette. Mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Regi 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Regi 15-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum előadótól mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 152-es Winkler mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 154-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 7-es mellett ellene, tartózkodás elutasítva. 156-os Winkler mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk. 158-as Krasnodemski mellett ellene tartózkodás elutasítva. 159-es a 10-es szóbelivel mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 160 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellene, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A TRAN 20-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tran 30 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 168-as mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 168-as. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 169-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 170-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egyes kompromisszum előadó mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes, tízes mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. A tízes. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 17 szavazattal. 12. Elnézést, 11-es. E, Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 12. Mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 13 os mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 14-es. Elnézést. Akkor ellenőrizzük a 13-as, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, de egy szavazattal. 15-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadtok. A B16-os preambulumbekezés mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Kettes kompromisszum az előadótól mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A 22-esre térünk át, Krasnodemski mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas az előadó hármas kompromisszum mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a 27-esre, Krasnodemski mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellett, ellene tartózkodás Elfogadtuk. 29-es. Mellett? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as. Mellett? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Akkor 31-es. Maragal mellett. Ellene. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 33-as Nekov mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, az egyes mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas Winkler mellett ellene ta, tartózkodás Elfogadtuk. És most uh, a zárószavazás az egészről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor zárom a szavazást. Gratulálunk az előadónak. 22-en mellette szavaztak, senki se szavazott ellene, ketten tartózkodtak. Diakonó úrnak köszönjük szépen a csodálatos munkát, és a titkárságnak is, meg az árvékjelentéstevőknek is a munkáját. Ez egy fontos jelentés volt. Hallgassuk meg akkor Diakonó urat. Vreau să vă cer scuze, sorry, pentru... Elnézést kérek, elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont. Nos, ö, rengeteg módosító indítvány volt, elnézést kérek emiatt, tudom, hogy nagyon sokat kellett dolgoznunk, de az a tény, hogy ilyen sokan itt voltak és végig szavazták ezt a hosszú listát, ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez a téma. Köszönöm szépen az érdeklődést, és köszönöm szépen mindenkinek a munkát. Őszintén szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Ez nem olyan Oscar díját vevős beszéd, hanem tényleg köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon jó munka és nagyon gazdag jelentés ez. Következik a második szavazási anyagunk. Ez Zdrojevski képviselői, ez egy mandátum 2016-os költségvetés trialógusra. Ezt május 4-én mutattuk be, módosítások beterjesztésének határideje május 12-30 módosítás érkezett. Tudjuk azt is, hogy milyen lépéseket kell megtennünk. Most a Kulturális Szakbizottság mandátumáról fogunk szavazni, majd a Budget Szakbizottsághoz kerül, és a plenárison júliusban fogunk erről szavazni. Hogyha Zrojevski kolléga nem kíván hozzászólni, akkor kezdhetjük a szavazást. 8-as módosítás. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 részenkénti szavazás első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, illetve azt hiszem, hogy elfogadtuk, javítja magát az elnök asszony, de inkább ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Tehát a 11-es második részéről megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, rendben van. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 Kamerevert szóbeli módosítójával mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, valaki szeretné ellenőrizni a kettest? Szerintem egyértelmű volt. Jó, akkor a kettes módosítót ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas, Luigi Morgano mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik. Elektronikus szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Túl gyorsan szavaztatok? Rendben van, Zrojevski kollégának gratulálunk, a szöveget elfogadtuk. 21 támogató szavazat, két ellen szavazat. Úgyhogy gratulálunk Zdrojevski előadónak. Allora, ultima relazione che abbiamo in votazione, la draft... Utolsó, diakonú jelentés, Ah, you can add, because the vote, she lose the vote, okay. Allora, we Akkor most? Srojdova képviselőnek egy mm, szavazatot, a legutolsó szavazáshoz tegyünk hozzá egy plusz szavazatot. Akkor következik Union to non-agricultural product, draft opinion by... Eh, diakonú jelentés. Ez egy nagyon sűrű nap Diakon úrnak. Akkor kezdhetjük a szavazást. Egyes módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négy, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ösre ugrunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 23 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 25 mell- mellette, ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 26, illetve elnézést, 28-asra kell ugranunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 részenkénti szavazás, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as következik Zsuló mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 34 szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 40-es következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 45-ösre ugrunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk hetes szóval mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 55. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58, az 58-ast visszavonták, 59 Evans mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 60 mellette, ellene, ellene, ellene, elfogadtuk, 61 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 63 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 64 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 65 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. És most végszavazás következik, név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Multikom... Eh? Ah, okay. Also? Allora we open, we reopen the... Újra meg kell nyitnom a szavazást. Jó, lezárom a szavazást. Most működött? Rendben van, egyhangulag elfogadtuk a szöveget 23 támogató szavazattal. Diakon, úrnak adom meg a szót, gratulálunk!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 Köszönöm a szót. Amikor elvállaltam ezt a témát, és meg kellett védenem az érveinket, akkor sajnos nagyon kevés kolléga volt jelen. Beszéltünk a Dunadeltáról, és remélem, hogy valóban meg tudjuk majd védeni ezeket a termékeket a bizottságnak is bemutattuk ezeket a termékeket, és természetesen mindenkinek juttatok majd ezekből is, és köszönöm a támogatást. Rendben, köszönjük szépen, ez szép meglepetés lesz, nagyon kíváncsian várjuk a ezeket a különleges termékeket majd. Siamo completamente puntuali, siamo molto puntuali oggi, siamo a questo punto. Nagyon örülök annak, hogy végre Navracsics úrral eszmecserét folytathatunk, várunk néhány percet, amíg megérkezik a biztos. Welcome, dear Commissioner. very glad. Kedves biztos, nagyon örülünk annak, hogy ön itt, le, itt lehet velünk. Ez számunkra egy fontos találkozó, a javaslatok megvitatása tekintetében, hogy a szoktatás terén, a kultúra terén, a sportban és más témákban, fiatalokra vonatkozó politikák tekintetében milyen fejleményekre számíthatunk. Nagyon örülünk annak, hogy itt van velünk a biztos. Importante eh, modalità che noi vogliamo naturalmente mantenere. Természetesen szeretnénk folytatni az együttműködést, mert eh, számunkra fontos az egyeztetés az Európai Bizottság, kulturális biztosa és a mi szakbizottságunk között. Most eh, a BISZ bizottsággal, illetve a tanácssal is egy új intézményközi időszak intézményközi munkára vonatkozó időszak veszi kezdetét. A legnagyobb átláthatóság a legfontosabb számunkra, a parlament számára is, és a tanács számára is, és a különböző programok implementációja tekintetében, főként azok programokra gondolok, amelyek az ön kompetenciájába tartoznak, az Európa Kreatíva, az Erasmus Plus, és a fiatalokra vonatkozó politikák területén. Ezek olyan témák, amelyek az Európai Bizottság, a Juncker Bizottság munkájában központi szerepet kell, hogy kapjanak a jövőben egyre inkább. Körülbelül másfél óránk van arra, hogy felszólaljunk, kérdéseket tegyünk fel, Önnek először megadjuk a szót kb. 10 percben, és aztán a kérdések következnek, és több fordulóban azokra választ is szeretnénk kapni. Számomra mik a legfontosabbak? Most a 2016-os költségvetésre vonatkozó mandátumról szavaztunk éppen, mielőtt ön idejött. Itt a trialógusról van szó, illetve arról, hogy a 2016-os költségvetésben a kultúra kérdései hogyan jelennek meg. A többéves programok területén nagyon nagy növekedés tapasztalható az Európa Kreatíva, illetve az Erasmus Plus tekintetében, de ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy csökkent a költségvetés, és nem elégséges más kezdeményezések, programok tekintetében. Például a kísérleti tervek, a pilot projektek szempontjából ez mindenképpen elmondható. Reméljük, hogy ön is elkötelezett a 2016-os költségvetésben a kultúra területének növelése érdekében. Az is igaz, hogy az Európa kreatíva terén lesznek növekedések, de mégis lesznek azért olyan költségvetési sorok is, amelyek a teljes összeget csökkentik. Például a, az európai kulturális fővárosok témája, és mindezek fogják csökkenteni az általános költségvetést a kultúrára nézve az Erasmus Plus-ban kifizetések vannak és beruházások egyaránt. Én úgy gondolom, hogy ezen a mostani helyzeten mindenképpen felül kellene emelkednünk minél hamarabb. De van itt egy általánosabb meggondolás is, amit én szeretnék felvetni, és aztán minden bizonyal a kollégák is kérdéseket fognak felvetni. Mi egy politikai kérdésért aggódunk, ugyanis a tíz pontban, amelyet Juncker úr megfogalmazott, a kultúra és az oktatás nem szerepelnek, márpedig ez mindenképpen visszalépés, még az Európa 2020 stratégiához képest is, az Education and Training, tehát az oktatás és szakképzés területén 2020-ra vonatkozólag, és azt is látjuk, hogy az ön alatt dolgozó főigazgatóság azon munkálkodik, hogy láthatóbbá, látványosabbá tegyük a Juncker programon belül a kreativitás, a kultúra, a kulturális örökség kérdéseit. Most fogadtuk el egyébként az Európai Bizottság integrált megközelítésére vonatkozó jelentést is, itt a kultúra és az oktatás kérdései is felmerülnek, de mégis ennek ellenére én úgy gondolom, hogy talán nem kap kellő figyelmet ez a terület. Pedig tudjuk azt, hogy nem lesz sem növekedés, sem szociális inkluzió, sem intelligens növekedés, anélkül, hogy az oktatásügy problémáit nem oldjuk meg, az oktatásügyi reformokat a különböző tagállamokban, a nagyobb mobilitás garantálása mellett, és a diákcseréken felül a tanárcserére vonatkozó a kezdeményezések megvalósulása nélkül. Fontos tehát az, hogy beruházások, befektetések valósuljanak meg az oktatás ügyben is. Nézzük most a harmadik pontot, a Juncker tervet, a beruházási tervet 2016-ban. Ez egy fontos, nagy lehetőség lesz, de mégiscsak azt látjuk, hogy ezzel kapcsolatban a bizottsági tervek milyen, az lenne a kérdés, hogy milyen formában vonatkoznak ezek a tervek az oktatás, illetve a kultúra területére. A Digi connect egyébként egy nagyon érdekes szemináriumot szerveztünk ebben a témában, de azért azt is látni kellene, hogy hogyan lehet az oktatásba befektetéseket megvalósítani, hogyan lehet az oktatási infrastruktúrát javítani. A parlament a kultúrára nem talált semmilyen utalást az eredeti Juncker tervbe, ezért kértük azt, és a parlament segítségével ez meg is valósult, hogy a kultúra, illetve a kreativitás témái szerepeljenek a Juncker tervben, a beruházási tervben is. És az utolsó gondolat az az, hogy Öttinger biztossal együtt ön hogyan, vagy mit tesz az audiovizuális terület és a kultúrához való hozzáférés az egységes digitális piacon belül. Ez egy olyan téma, amely számunkra nagyon fontos. Ezt szerettem volna először felvázolni, hogy ön is lássa, hogy melyek azok a területek, amelyek bennünket érdekelnek, aztán a kollégák majd konkrét dolgokra is rá fognak kérdezni. Ma délután az SEA-hoz fogunk ellátogatni. Ez is egy fontos lehetőség lesz arra, hogy átláthatóban lássuk azt, hogy a programok megvalósítása hogyan történik, és hogy megvalósulnak-e azok a prioritások, amelyek a rendeletekben szerepelnek. Néha vannak bennünk kérdőjelek, aggodalmak, de azért talán a mai nap arra jó lesz, hogy felmérjük a helyzetet. Még egyszer köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, és meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Ja. Thank you very much, Madam Chair. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok, megtiszteltetés, hogy ismét itt lehetek. Nem ez az első alkalom. Egy hónapja volt alkalmunk találkozni, és széles horizontális témákról beszéltünk, volt egy eszmecserénk a saját szakterületünkről, és meg volt a lehetőségünk, hogy részletekben is tárgyalhattunk. Befezetésként röviden három témáról szólnék, három prioritásról, főleg az oktatás témakörében, hiszen az elmúlt hónapban sok minden történt, nagyon érdekes tendenciákat láthattunk. Elnézést. Tehát új olyan tendenciákat láthattunk, amelyek befolyásolhatják az oktatás helyzetét az elkövetkezendő hónapokban. Most mindenek előtt emlékeztetnék arra, hogy alapvetően az oktatást európai szinten úgy határozták meg, mint egy olyan politika, amely a foglalkoztatás politika alá van rendelve. Tehát az oktatásnak az a feladata, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatáshoz, és az oktatási rendszerek, az oktatási intézmények elsődleges feladata az, hogy foglalkoztathatóbbá tegyék a fiatalokat a munkaerőpiacon. Egy nagyon fontos jelenségről van tehát szó. Döntő momentum az, hogy többet kell tennünk a foglalkoztathatóság érdekében, és az Európa 2020 céljai stabilak, elmondhatjuk, hogy az oktatáspolitikában közelebb kerülünk a fő céljainkhoz, tehát olyan esélyeket hozzunk létre, hogy a céljainkat 2020-ig elérjük. De a foglalkoztathatóság és az oktatási rendszerek hatékonyabbá tétele alapvető eleme. A tagállamokkal és a tagállami oktatás miniszterekkel folytatott párbeszédünknek. Másrészt az elmúlt hat hónap során tragikus eseményeket észleltünk az európai demokratikus társadalmakban. Szeretnék Párizsra, Kopenhágára és Brüsszelre emlékeztetni, amikor szélsőséges fiatalok polgárokat támadtak meg. Ez pedig azt jelzi, hogy valami elemi fontosságú dolog hiányzik. Vagy valami sebeket kapott a társadalmunkban. Ez pedig a demokratikus szocializáció. Tehát az oktatásban tapasztalható új jelenség az, hogy eh, ki kell nyomoznunk, hogy mi okozza azt, hogy a közbizalom megrendült a demokratikus intézmények irányába. Hol van az elidegenes, elidegenődés gyökere? hol találhatjuk meg a fiatalok elidegenítésének, elidegenedésének a gyökereit? Mit tehetünk, hogy a szélsőséges, radikális eszmékkel felvegyük a harcot a demokratikus társadalmakban? Az egyik kulcs szereplő az oktatási rendszer, az iskolák és a tanárok hiszen az iskolák és a tanárok a demokratikus szocializáció kulcsszereplői, hiszen ők mozgatják, ők hozzák létre a demokratikus értékeket. Ők tudják megtanítani az embereknek az alapvető társadalmi készségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek demokratikus társadalomban jól érezzék magukat, és hogy az értékeiket osszák. Éppen ezért közösen a francia és lett oktatási miniszterekkel a Párizs és a Kopenhágai támadások után egy új folyamatot indítottunk meg, egy poszt-Párizs folyamatot, amely egy politikai párbeszéd az oktatási miniszterek között. Március 17-én Párizsban indítottuk el ezt a folyamatot. A párbeszéd célja pedig az, hogy az oktatás intézmények szerepét úgy változtassuk meg, hogy kicseréljék a legjobb gyakorlatot, a legjobb tapasztalatokat abban a tekintetben, hogy a tanárok, az oktatás intézmények hogyan tudják előmozdítani a demokratikus értékeket. Hogyan tudnak a szélsőségekkel bánni, a fiatalok között megjelenő szélsőségekkel. Hogy tudnak együttműködni az oktatási miniszterek abban a tekintetben, hogy előmozdítsák a demokratikus értékeket az iskolák tanterveiben. Ahogy említettem, ezt a folyamatot március 17-én indítottuk el. Volt egy oktatási tanács májusban, ahol az új tendenciákat vitattuk meg, hiszen a következő luxemburgi elnökség nagyon fontosnak tartja ezt a kérdést. Így az év végén el tudjuk majd fogadni a tanács következtetéseit. Ennek a folyamatnak alapvető elemei közé tartozik, hogy példákat mutassunk az oktatási rendszereknek, hogy mérföldköveket mutassunk be, hogy hogyan lehet a szociális, társadalmi, polgári kompetenciákat fejleszteni, hogy hogyan tudunk befogó oktatást létrehozni, hogyan tudjuk a média megértés és az interkulturális párbeszédet előmozdítani. Ezek az elemek mind kulcsfontosságúak ebben a folyamatban, biztosként pedig az én szerepem, hiszen én vagyok az oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztos, tehát feladatom az, hogy az oktatási miniszterekkel a céljainkat elérjük, tárgyalnunk kell regionális nemzeti hatóságokkal, hogy támogassuk azokat a folyamatokat, amelyek erősíthetik a demokratikus értékeket és a demokratikus szocializációt. A második megjegyzésem, és ez is egy nagyon fontos új tendencia, hogy erősebb együttműködés van szükség a kulturális diplomácia és a külkapcsolatok területén. áttekintettük a külpolitikai prioritásokat, a szomszédsági politikát az Európai Bizottság részéről, és a főképviselő megkértük, hogy a kulturális diplomácia elemeit és az oktatás és a sport elemeit is építse be a külkapcsolatokba. Hiszen meg vagyok róla győződve, hogyha van egy soft power a világon, akkor az nem az Egyesült Államok, hanem az Európai Unió. Hiszen eh, nincsen hadseregünk, nincsen homogén bűnüldözésünk, igazságszolgáltatásunk, de van egy európai kultúránk, oktatásunk, sportunk, amelyek az európai kultúra nagy vívmányai. Az európai kultúra pedig eh, referenciapont mindenhol a világon. Az európai egyetemek, az eh, európai oktatási rendszer nagyon jó példái annak, más eh, régiók, más nemzetek számára, hogy milyenek ezek az európai értékek. És a sportban is egy nagyon hasznos eszközt látunk, amely előmozdíthatja az európai civilizáció és kultúra jelenségét. Örülök, hogy kijelenthetem, hogy a főképviselő asszony és kabinettje és a szomszédság politikáért felelős biztos nagyon konstruktívak, tehát ez azt jelenti, hogy jó esélyünk van, hogy kiépítsük a kulturális diplomáciát, az elkövetkezendő időben. Teljes mértékben tisztában vagyok a szubszidiaritás jelentőségével. Nem akarunk kényszert alkalmazni, nem akarunk nemzetek feletti kulturális szintet kiépíteni, nemzetek feletti oktatási területet. Nem akarok szuperminiszter lenni európai szinten. Amit szeretnék, az az, hogy a tagállamok fáradozásait összehangoljam. És vannak olyan területek, amikor a tagállamok kulturális diplomáciája a leghatékonyabb eszköz. Azonban lehetnek olyan távolabbi térségek, vagy nagyobb régiók, ahol az közös európai fellépés segíthet abban, hogy a demokratikus társadalom értékeit előmozdítsuk. Amennyiben például az európai fejlesztés politika részévé is tesszük a kulturális elemeket, az oktatási elemeket. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az oktatás, a kultúra és a sport hidat képezhetnek a régiók, nemzetek között, ahol máshogy esetleg nincsenek kapcsolatok. És most a harmadik pontom egészen röviden, megemlíteném még a bolonyai folyamatot is, hiszen amikor legutóbb itt jártam, megígértem, hogy beszámolok a bolonyai folyamatról. Ismét nagy esély lehet a jövő oktatáspolitikájában, felsőoktatásában. Először is eh, Krisztina Ribackának szeretném megköszönni a jelentését, amelyet a bolonyai folyamatról írt, és ennek eh, Maragálnak is szeretnék köszönetet mondani. Sajnos nincs itt, nem látom, hiszen Jerevánban ő is ott volt, amikor a bolonyai folyamat miniszteri konferenciáját megtartottuk. Szerintem a bolonyai folyamat óriási siker, hiszen eh, 48 állam folytatott párbeszédet a felsőoktatásról. Az európai felsőoktatás sokkal láthatóbbá vált, és sokkal közelebb kerültek a felsőoktatási rendszerek egymáshoz. Másrészt természetesen jelen vannak a kihívások a bolonyai folyamatban is. És leltár kell tartanunk, hiszen a felsőoktatás annyira eltérő, annyira sokrétű, hogyha a bolonyai folyamatban előre szeretnénk jutni, akkor mindenképpen leltár kell tartanunk, és meg kell néznünk, hol tartunk, és ki kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk az egyenlő feltételeket mindenki számára biztosítani. Hiszen ki kell fejlesztenünk egy új megközelítést abban a tekintetben, hogy a végzettségeket, a diplomákat mindenhol elismerjék, interaktívabbnak kell lennie a felsőoktatásnak is, az európai felsőoktatásnak, ahol az európai felsőoktatási rendszerek egymáshoz közelebb kerülnek, és a megfeleltetésük is jobb. Ezek a jövőbeli feladataim, most pedig eh, szeretnék választ adni elnök asszony kérdéseire. A következő év költségvetése? Igen. A leglényegesebb programok stabilak, azt mondanám, hogy az Erasmus Plus pénzügyi háttere, a Kreatív Európa mind szolíd alapokon áll, nagyon jó költségvetésünk van az Erasmus pluszra, tehát semmiképpen nincsen veszélyben. Folyamatosan hangsúlyozzuk a növekedés és a munkahelyek érdekében folytatott oktatás elsődlegességét, ahogy említettem, hogy az oktatás célja a foglalkoztathatóság előmozdítása, a munkaerőpiaci növekedés, a munkahelyek számának emelése. És ez a tagállamok kormányai által kerül megvalósításra. Több forrást szeretnénk erre a célra is tenni, hiszen az oktatási rendszerek polgári arculatát szeretnénk kidomborítani, szeretnénk támogatni azokat az oktatási projekteket, melynek célja a polgári értékek, a szociális integráció, a társadalmi szocializáció, és erre megfelelő költségvetés van. Európa 2020, ET 2020 az ETI 2020 teljesen asszony tárcájához tartozik részben. Nagyon jó az együttműködés közöttünk. És elválaszthatatlanok ezek a témák. Hiszen szoros együttműködésben haladunk hiszen a munkaerőpiac, az oktatási rendszer és a szakképzés nagyon közel áll egymáshoz. Nagyon eh, sok ponton kapcsolódnak. Tehát együtt kell haladnunk, és a céljainkat pedig közösen kell elérnünk, hiszen elszigetelten nem juthatunk előre, és nem lehetünk sikeresek. A kulturális örökség védelme Tudom, hogy az Európai Parlamentnek nagyon fontos kezdeményezései vannak. És mi a tanácssal válaszoltunk erre, amikor a múlt hónapban a kulturális tanácson elfogadtunk egy nyilatkozatot a kulturális örökség védelméről. Másrészt a tanács pedig a kulturális javak közel-keletről történő behozatalát megtiltotta, és amikor Oszlóban voltam, az Európa Nostra kitüntetés átadásának alkalmából, ott is kihangsúlyoztam, hogy eh, a kulturális örökséget erősebben kell védeni. Alakulóban van egy együttműködés az UNESCO és az európai intézmények között tehát várom az önökkel és a szakbizottságukkal történő együttműködést. Az EFSI, az Európai Stratégiai Beruházási Terv, a Juncker terv, az Európai Beruházási Bankkal és a tagállamokkal is kapcsolatban állunk. Bátorítjuk a tagállamokat abban, hogy a Juncker terv oktatási részével éljenek, hiszen eh, lehetőségek vannak eh, kulturális, kreatív eh, ipar tekintetében a KKV-knek. Valószínűleg a legbonyolultabb téma az oktatási infrastruktúra lesz, hiszen beruházhatunk az oktatási infrastruktúrába a regionális alapokból is. Tehát az Európai Beruházási Bank támogatja azt az elképzelést, hogy a regionális alapokat hatékonyabban mobilizálják, annak érdekében, hogy több beruházás legyen az oktatási infrastruktúrában. A források átcsoportosítása tanárképzésre, ipari tanulók képzésére, a hallgatók mobilitására, vagy pedig a kutatásfejlesztés is ide tartozik. Az Európai Beruházási Bank jobban örülne, hogyha ezeket a tevékenységeket tudná támogatni. Végezetül pedig nagyon rövid megjegyzés. Öttinger úrral történő együttműködésünkkel nagyon jó együttműködés, az audiovizuális politika főleg hozzátartozik. Olyan munkacsoportban vagyunk, amelynek elnöke Andrus Ansip, hogy modernizáljuk ezt a területet. Én az audiovizuális politikában a kulturális területért felelek, és hozzájárulok a közös munkához, a szerzői jogok kérdésében pedig lehetőségünk lesz, hogy a közeljövőben párbeszédet folytassunk erről, hiszen a digitális egységes belső piacnak egy nagyon lényeges eleme lesz majd a szerzőjogok kérdése. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztosnak azt, hogy bemutatta a politikákat. Én úgy gondolom, hogy a prioritások részben saját prioritásainknak is tekinthetők, azért is, mert az elmúlt időszakban pont ezekről a témákról beszéltünk. Ön például a Szíriában és Irakban lévő problémákra felhívta a figyelmet. Ez a kulturális diplomáciának is fontos feladata, hogy a kulturális örökség védelmét biztosítsuk. Ebben együttműködünk az AFET szakbizottsággal egyébként, és biztos Libacska asszony is beszél majd arról, hogy a bolonyai folyamat mennyire fontos számunkra, hiszen erősíteni kell a az oktatási rendszerek közötti átjárhatóságot, mert különben nem fogjuk tudni a jövő kihívásainak megfelelővé tenni a fiatalok felkészültségét. A mobilitást is javítani kell. Egy másik téma, amelyre egyébként egy meghallgatást is szerveztünk szeptemberben, és azért is, mert a kulturális és nyelvi diverzitás ENSZ vagy UNESCO-s témájában az oktatáson keresztüli megközelítést szeretnénk előmozdítani. Ezzel kapcsolatban biztos önöknek is lesznek majd javaslataik, és a parlament is erre a témára reflektálni szeretne. Most pedig a kollégák közölnék, Zver képviselő, és aztán Libacska képviselő következik. You have some problem with the microphone. Van probléma a mikrofonnal? Kis műszaki segítséget kérni. It's okay. Thank you. Hvala, uh, gospa predsednica. Uh, eh, ne bi rad podal... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak. Köszönjük szépen, hogy eljött, és köszönjük szépen a munkájának ilyen részletes bemutatását is. Nagyon örülök annak, hogy olyan nyelvet beszél a biztos úr, amit mi mindannyian értünk, és olyan ötleteket mondott el, amelyek számunkra is fontosak. Nagyon örülök, hogy egy ilyen jó biztos van ezen a nagyon fontos poszton. Mindazok a problémák, amiket elmondott, azokkal én is egyetértek, és az alapelvekkel is egyetértek, történetesen azzal, hogy az oktatást valahogy egy nagyobb keretbe kellene helyezni, hogy az oktatás nagyobb szerepet kapjon, és hogy minden politikában megtalálja maga helyét. Azzal is egyetértek, hogy az oktatást nagyon szorosan össze kell kötni a munkaerőpiacsal, és biztosítani kell, hogy az oktatásból kilépők problémamentesen beléphessenek a munkaerőpiacra. Válságos éveket élünk, tudjuk, hogy milyen problémák vannak, tudjuk, hogy szinte egész generációk vannak, amelyek nem találnak munkát, nem tudnak beilleszkedni a közéletbe, nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, és szinte eltávolodnak a társadalomtól. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak sokkal nagyobb elkötelezettségeket kellene vállalnia a fiatalok érdekében, és ebben fontos szerepet játszik az iskola is. Az iskola valahol nem csak a tanítás helye, hanem a szocializáció helye is, és az iskolának kell mindent megtennie annak érdekében, hogy a fiatalokat minél jobban becsatolja a társadalomba. Nyilván nem csak az iskola felelős azért, mert a fiatalok sokszor egyszerűen kizárodnak a társadalomból, hanem a családok, a médiák ugyanígy felelősséggel bírnak ebben a kérdésben. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy olyan intézményeket hozzunk létre, amelyek ilyen téren is segítik a fiatalokat. Nagyon örülök annak, hogy elhangzott a biztos úr szájából az, hogy az Európa 2020 célkitűzésekhez igazából egészen közel járunk. Csak hogy ne feledjük el, hogy azért ezek a célkitűzések nem feltétlenül rettentően ambiciózusak. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit magasabb szintre lépnénk, és ezeket a célkitűzéseket egy kicsit fölfelé nyomnánk. Vannak olyan mutatók, amelyek nem eléggé ambiciózusak szerintem. Például, hogyha megnézzük azt a mutatót, amely azt mutatja, hogy a fiatalok mekkora része tanul tovább felsőoktatási intézményben, ez önmagában egy szép szám, csak ez nem jelenti azt, hogy jobban is fognak boldogulni ezek a fiatalok. Vannak olyan tagállamok, ahol szinte 70%, 80% azoknak, azoknak a fiataloknak az aránya, akik az érettségi után tovább lépnek a harmadik ciklusba, egy felsőoktatási intézménybe, de ettől még ezek a fiatalok, miután megszerzik a diplomájukat, nem találnak munkát. Sőt, olyanok is vannak közöttük, akik azért döntenek a továbbtanulás mellett, mert nem találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, pedig szeretnének dolgozni. Aztán beszélnünk kell az iskolából való kiesésről, a dropoutról, hogy mi történik azokkal a fiatalokkal, akik kiesnek az iskolai rendszerből. És valahogy egy olyan mutatót is ki kellene dolgozni, ami az oktatási rendszerek hatékonyságát mutatja ami megnézi, hogy a tananyag valóban megfelele annak, amit a munkaerőpiac elvár a fiataloktól, hogy ezek a fiatalok, akik az adott intézményben végeznek, milyen sikerességgel találnak munkát. Tehát valahogy az intézményeket, vagy az oktatási rendszereket, és konkrétan kimondva az oktatási rendszerek hatékonyságát mérő mutató kidolgozására lenne szükség. Ami a felsőoktatást illeti, véleményem szerint óriási változás nem történt. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Livacska képviselő asszonynak adok szót. Mikrofon. Uh, switch off uh, yours. Today they are lazy. <laughs> ecco, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Christine. Okay. Köszönöm szépen, Köszönjük, hogy itt van velünk, és nagy örömmel hallgattam végig a bevezető megszólalását. Három megjegyzést engedjen meg. Az első pontom az, hogy egyetértek azzal, hogy a bolonyai folyamat rendkívül fontos folyamat. Ez tulajdonképpen az alap köve annak, hogy megfelelő európai oktatási rendszert tudjunk létrehozni. Szerintem ezzel nagyjából mindenki egyetért. Azt is tudjuk, hogy az információs társadalom, amiben élünk, folyamatosan változik, és most már a tudás társadalmára kell felkészítenünk a fiatalokat az oktatási rendszerben. Azok lesznek a nyertesei ennek az egész folyamatnak, akik megszerzik a megfelelő tudást akkor, amikor kilépnek az oktatási rendszerből. Mint említettem, a bolonyai folyamatot rendkívül fontosnak tartom, az összehasonlíthatóságot, a tagállami oktatási rendszerek között én is fontosnak tartom, és a diplomák megfeleltethetőségét, illetve az oktatási rendszerek közötti átjárhatóságot is fontosnak tartom, de ezt ön is elmondta, ezzel maximálisan egyetértek. a különböző rendszerek kreativitása vagy alkalmazkodó készsége viszont nem feltétlenül elégséges ahhoz, hogy tényleg jó mobilitás valósuljon meg európai szinten. Tehát egy kicsit kreatívabbnak kellene lenniük az oktatási rendszereknek, nyitottabbnak kellene lenniük. Nagyon sok olyan fiatal van Európában, aki több országban, több különböző intézményben szerzi meg a végzettségét, és nem tudom, hogy vannak-e tanulmányok arról, hogy mely fiatalok érvényesülnek jobban utána a munkaerőpiacon. Az oktatás folyamat az oktatás olyan folyamat, amely nem csak az oktatási politikához, hanem a munkaerő politikához is kapcsolódik. Tehát biztos úr, önnek mi a véleménye az oktatási politika és az oktatási politika összekapcsolásáról? Mi a véleménye azokról a kettős oktatási rendszerekről, ahol az elméleti és a gyakorlati oktatás nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz? Ez a kettős oktatási rendszer véleményem szerint minden területen érvényesüljön, és ne csak az ilyen gyakorlatiasabb vagy mérnöki szakokon, hanem a bölcsész szakokon is érvényesülnie kellene az elméleti és gyakorlati oktatás kettősségének úgy gondolom, hogy a reál szakokról a humán szakokra is ki kellene terjeszteni a gyakorlati oktatás fontosságát. A következő kérdésem az lenne, hogy ugye több biztos is felelős oktatással kapcsolatos területekért, és hogy szoktak-e például arról beszélgetni, hogy az új technológiai lehetőségeket, például az internetet hogyan lehet hatékonyabban felhasználni az oktatásban, illetve hogy a különböző szélsőséges vélemények, akár dzsihadista, terrorista vélemények terjedését a fiatalok között meg lehet-e valahogy állítani. A fiatalok a mai világban a legtöbb információt az internetes világból szerzik, és nyilván nem csak oktatással kapcsolatos információt szereznek, hanem minden más jellegű információt, és sokszor szélsőséges csoportok használják, felhasználják és kihasználják ezeket a fiatalokat, hiszen tudják, hogy az alapvető információ forrásuk az internetes világ. Szóval hogyan lehetne a demokráciára nevelni inkább a fiatalokat az interneten keresztül. Győr képviselő. Is that working? Yes, good. Okay. Um, so welcome, Commissioner. Thank you for... Köszönjük szépen, hogy eljött biztos úr, szeretettel üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. A közös európai kulturális örökség nagyon fontos koncepció, de sokszor megkérdőjelezhetezik-e egy olyan uh, európai kultúra, amely valóban közös kultúrának tekinthető, vagy ez egyfajta olyan uh, federalista megközelítés, ami nem feltétlenül felel meg a valóságnak. Tegnap egyébként beszéltünk erről görög kollégájával, Avramopoulos uh, biztos úrral is. Tehát, hogy milyen modellt kellene alkalmazni? Egy olyat, hogy 28 szabad tagállam együttműködik, vagy pedig egyfajta federalista megközelítést? Ugyanis az utóbbi sok mindenkinek itt nem tetszik. Vannak nagyon erős nemzeti kultúrák, amelyek ugyan nyitottak, de hát természetesen valamilyen szinten azért magukba fordulnak, és a büszkeségüket érvényesítik. Tehát itt van nagyon sok ilyen elméleti lehetőség azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne együttműködni, hogy hogyan lehetne közös kultúrát vagy közös oktatási rendszert kidolgozni. Ebben a kérdésben beszélt a bolonyai folyamatról, amit az ECR maximálisan támogat, illetve beszélt az Erasmus Plusról is, amit szintén támogat az ECR. De aztán itt van a Juncker terv, illetve az Európa 2020, amelyet gondolom senki nem fog meglepődni, nem tudok maximálisan támogatni. Aztán nézzük a Juncker terv adta finanszírozási lehetőségeket. Ezek a finanszírozási lehetőségek nagyon sok tagállam számára elérhetetlenek és zártak nagyon sok olyan egyetem van, amely egyszerűen nem fér hozzá ezekhez a finanszírozási lehetőségekhez, nem tudja ezeket a hiteleket megkapni, nem tud olyan vállalatokkal együttműködni, ahol gyakorlati helyet tudna biztosítani, mert az állam túlzottan ráteszi a kezét ezekre az egyetemi körökre, és egyszerűen nem hagyja őket érvényesülni. Hogyan próbálnak önök együttműködni az európai oktatási miniszterekkel és minisztériumokkal, hogy ezen a helyzeten tudjanak javítani, és jobban tudják segíteni az egyetemeket? Köszönöm szépen. Maura képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Navracsics úr, hogy eljött ebbe a szakbizottságba ma délelőtt. Én néhány kérdést szeretnék feltenni, kettőt pontosabban. Az első, ez egy kérdés, a második inkább egy megjegyzés, egy gondolat magam részéről. Nem tudom, hogy ezzel egyetérte majd a biztos. A kérdés, ön megemlítette, hogy mennyire fontos a kulturális dimenzió a külügyi kapcsolatokban, és hogy a kulturális diplomácia mennyire fontos szerepet tölt be az Európai Unió politikájában, ugyanez meg kell, hogy jelenjen Mogherini asszony munkájában is. Mit gondol ön a kulturális demokrácia kérdéséről? Ez pontosan mit jelent az ön számára? Milyen szerepet gondol ön a kultúrának a megreformált európai szomszédságpolitikában, főként olyan kulcsfontosságú kérdésekben, amilyen a migráció, valamint az emberek mobilitása. Nagyon érdekelne engem az is, amit ön elkezdett kifejteni néhány eseménnyel kapcsolatban. Ön ugyanis a párizsi, a kopenhágai eseményeket említette, de a brüsszeli eseményeket is említette ön, és nem tudom, hogy mit gondol ön arról, hogy a demokratikus, az európai demokratikus értékektől való eltávolodásról beszélt ön. Ezzel teljes mértékben egyetértek én is, nem is érthetnénk ennél jobban egyet, de az ön listájára néhány olyan kérdést is feltennék, vagy olyan eseményt, amely szintén az európai értékeknek ellentmond. Ilyen például a halálbüntetés kérdése, illetve az a nemzeti konzultáció, amelyről a bevándorlás kapcsán vitáztunk Strasbourgban is. Ez is ide tartozik, és ráadásul mindez abból az, áll, abban az államban történik, ahonnan ön is származik, Magyarországról van szó. És ráadásul annak a kormánynak a műveként amelynek korábban ön is tagja volt. Engem az érdekelne, hogy ez a két nemzeti konzultáció, illetve ez a téma, ezek hogyan kapcsolódnak az, ön véleménye szerint az európai kultúrához? Krejzosz képviselő. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησα την εισήγηση. Αφορούσε το... Meghallgattam az ön felszólalását, és ön sokat beszélt a kulturális örökség fenntartásáról, megőrzéséről, de nem beszélt arról, hogy a kultúrát és a civilizációt hogyan hozzuk létre. Más szavakkal mondva, amennyiben mindig csak a kulturális örökségről beszélünk, és arról nem, hogy hogyan teremtünk ma kultúrát, hogyan teremtünk ma civilizációs értékeket, akkor el fogunk veszni, hogyha az európai civilizáció csak a múltján alapszik, akkor bizony az a probléma merül fel, hogy a jövőre nézve nincsenek vízióink, nincsenek ötleteink, és állandóan a múlt fogságában élünk. Ön nem beszélt arról tehát, hogy mit gondol a kultúra teremtéséről, a civilizáció teremtő értékekről. Többször beszéltem egyébként én is ebben a szakbizottságban arról, hogy arra van szükség, hogy a az összes műkincs visszakerüljön abba az államba, ahol az született. Tehát itt műkincsekről van szó, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a német náci hadsereg által kirabolt görög műkincsek visszatérjenek Görögországba. Itt a antik műkincsekről van szó, de nem csak Görögország esetét említhetném, hanem másokat is. Nagyon fontos az, hogy a Milói Vénusz, a Szamotrakei Niké és más műalkotások visszatérjenek Párizsból, Londonból Görögországba. Tehát ez a két gondolat lenne számomra fontos. Ami pedig a kulturális, a kultúrateremtést illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy csak az állampolgárok lehetnek kultúrateremtő, civilizációt teremtő szerepben, ugyanis ez csak akkor valósulhat meg, hogyha az emberek kezükbe veszik intellektuális és spirituális életük vezetését. Az iskolákban az, hogy bemagoltatnak a tanárok dolgokat, az nem jó. Ez olyan, mintha a papagáj mondaná vissza a tanár által elmondottakat. Ez nem jó. Ezt be kellene tiltani. A kritikus gondolkodást kellene előmozdítani és ezért lenne fontos az, hogy a nemzeti oktatás, a kötelező oktatás betöltse azt a szerepet, amelyet neki szánunk, hogy ezeneket a célokat megvalósítsuk. Ezen kívül azért szeretnék néhány példát is elmondani. Görögország a török hódoltság időszaka alatt nagyon érdekes intellektuális központokat, egyetemeket hozott létre kis és Görögországban, annak ellenére, hogy az e, a megszálló erők ezt nem akarták. Tehát még nagyon nehéz helyzetben is a kultúra teremtés igenis és lehetséges. Éppen ezért szeretnék Melina Merkurira is emlékeztetni, aki akit mindenki ismerít, ő volt az a miniszter, aki a kulturális tőke fogalmát megfogalmazta. Nem elégséges tehát az, hogy a városok európai kulturális városokká vagy fővárosokká lépjenek elő. Nem, mindenhol szükség van a kultúrára, a legkisebb faluban vagy községben is. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ezt kiengedjük a kezünkből. A politikán keresztül kell megvalósítani az összes európai faluban a kultúra jelenlétét. Én egy kis görög faluból érkezem, egy kis szigetről, öt múzeum van ezen a területen, és még további három múzeumot akarnak éppen most építeni, ezen a kis szigeten. Fontos lenne az, hogy az Európai Unió eljöjjön hozzánk, meglátogasson bennünket, és támogasson bennünket ezeknek az épületeknek a megvalósításában is. És most a gyakorlati javaslatot szeretnék megfogalmazni. Már csak azért is, mert többször is elmondtam már ezt az összes kulturális szakbizottsági munkáim során. Szeretném tehát azt kérni, hogy Naxos szigetére látogassanak el, odáig fizessék ki a repülőjegyeket, de aztán ott majd mi önöket vendégül látjuk, annak érdekében, hogy az Európai Unió támogassa ezeknek a múzeumoknak a megépítését. Ez egy konkrét javaslat, ezt majd többször el fogom még mondani, és egy hónapon belül haza fogok térni, ezt egyébként már a legelején is elmondtam, nem profi képviselő vagyok, nem azért jöttem ide. Nekem egy év elég abból, hogy itt vagyok, fontos lenne az, hogy más emberek is idejöjjenek, és a mi érdekeinket képviseljék. Úgyhogy még egy hónapig viseljenek el, kérem. Köszönöm. Elnök, nem arról van szó, hogy önt el kéne viselnünk, sőt, nagyon is nagy megtiszteltetésünkre szolgál az, hogy ön itt van, és hogy ráadásul a szak, kulturális szakbizottságban mondja el véleményét és gondolatait. Naxos a világon nagyon is ismert gyönyörű kis sziget, egy kis ékszerdoboz. Nagyon sajnáljuk egyébként azt, hogy ön elmegy innen de ez azért azt is mutatja, hogy ön átadja a helyét más kollégáknak, tehát nagy lelkűségéről tett tanúbizonyságot. Trüppel képviselők következik, és azután még többen kérték a szót. Thank you, Commissioner, for... Köszönöm, biztos úr, hogy eljött. Egy olyan témával kezdenék, mint a tanulók, és hogy a tanulók szélsőséges erők által történő felhasználása, radikalizálása. Szerintem mindenképpen az iszlám közösségekkel is együtt kell működnünk, hiszen elég gyakran az a helyzet, hogy ők tényleg befolyással bírnak a fiatalokra. Támogatják őket, irányt mutatnak nekik, és európai országokban arra is van példa, hogy a muzulmán vallás európai tanárai is nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát nagyon fontos az, hogy tanítsanak az iszlámról, hiszen nagyon sok fiatal nem is tudja, hogy mit tartalmaz az iszlám, és csak a szalafisták magyarázatát hallja. Éppen ezért szerintem ezt a pontot is ki kellene hangsúlyozni. Van -e még egy kérdésem? Ez pedig azzal függ össze, hogy számos tagállam panaszkodik az Erasmus Plus programra, hogy bizonyos projekteket nem vesznek megfelelő módon figyelembe, és főleg a nagy projektekre fókuszálnak, és a kisebb iskolai projektekre nem. És ez pedig zavart okoz. Hát nem, nem szeretném, hogy ez így folytatódjon, ebbe az irányba menjen, hiszen szerintem itt változásra van szükségünk. És szeretném megkérdezni, hogy mit tud ezért ennek érdekében tenni. Az utolsó megjegyzésem pedig a szerzői jogok reformja. Azt mondta, hogy a következő hónapban a bizottság majd nyilatkozik erről. De szeretnék rákérdezni, hiszen itt megvan a területi elv. De szeretnék mégiscsak egy egységes digitális belső piacot létrehozni, és itt ellentmondást látok. Hogy fenntartsuk a kulturális sokszínűséget és a kisebb területek életképességét is, szükségünk van a terület alapú elvre. Na szeretném megkérdezni, hogy mi a véleménye ebben a tekintetben, hiszen ez egy nagyon érzékeny kérdés. Köszönöm. Köszönöm. Visszaadom a szót a biztosnak, mert nagyon sok kérdés merült fel. Várjuk ezekre a választ. Thank you very much. Köszönöm. Megpróbálok rövid, összefogott válaszokat adni, hogy több kérdést is fogadhassunk. Volt két kérdés az egyetemek rangsorolásáról, és hogy esetleg ezt újra lehetne kalibrálni. Vannak amerikai rangsorolási listák, és megvan az európai. Vita zajlik abban a tekintetben, hogy módszertanilag is különbséget kell tennünk az európai oktatási, felsőoktatási módszerek, tevékenységek és az amerikaiak között. Hiszen az egyik leglényegesebb elem, ahogy az amerikai egyetemeket listázzák, az, hogy milyen publikációk vannak, és milyen referenciák vannak a publikációkról. Itt a tudás közösség a tanár és a diák között nem szerepel az amerikai listákon. Nem, nem szerepel a módszertanban, pedig szerintem ez az egyik leglényegesebb elem az európai felsőoktatásnak. Tehát itt nem csak egy tudás átadás történik, hanem közösség létezik a tanárok és a diákok között. Ennek pedig nagyon lényeges oktatási kihatása is van. Teljes mértékben nyitottak vagyunk. Hogyha módszertanilag tudunk lépni, akkor természetesen lépünk, és jó lenne, hogyha hogyha valamennyire egy Európa ibb vagy érzékenyebb rendszerünk lenne, amely jobban figyelembe veszi az európai sajátosságokat. Duális rendszerek és ezeknek a népszerűsége. Úgy gondolom, hogy a duális rendszerek a legnépszerűbb modellek pillanatnyilag Európában. Hiszen találkozom olyan oktatási miniszterekkel, akik bevezették a duális rendszereket. Ezen kívül találkoztam olyan miniszterekkel is, akik gondolkoznak rajta, bevezetik a duális rendszert. Tudom, hogy a holland, német, svájci, osztrák politikusok elkötelezettek a duális rendszer mellett. Ki kell értékelnünk a duális rendszereket, hiszen eh, a oktatási rész világos, a gyakorlati rész nem. Az a rész, amit a munkahelyeken töltenek a tanulók. És ez eh, teljes mértékben az üzleti élet hozzájárulásától függ, az, az ipartól, a cégektől, a magáncégektől függ. Elképzelhető, hogy itt valamennyire egységesíteni kellene legalábbis a közös referenciapontokat. A Párizs utáni folyamat, az internet, nemrég elfogadtunk egy európai biztonsági agendát. És pedig a rövid és hosszabb távú kihívásokról, tehát hogy Európa biztonságát mi fenyegeti. Nagyon sok eszközünk van arra, hogy foglalkozzunk a szélsőségekkel, az oktatás az egyik hosszabb távú eszköz. Hiszen itt az eredmények később mutatkoznak meg. Azonban vannak olyan témák is, mint például adatvédelem, a internetes bűnözés és a bűnüldözés. Ezek rövid távú feladatoknak minősülhetnek. Amennyiben tudom, jól tudom, Jurová biztos asszony vezeti az adatvédelemről szóló eszmecserét és a online fogyasztóvédelmet, amely növelheti a biztonság szintjét a fiatalok számára is az internet területén. Luer képviselőnek a következőt válaszolom. Számomra a közös kulturális értékek és a federalizmus nem feltétlenül ugyanaz. Említsük meg például Liszt Ferencet. Állandó vita tárgya az osztrákok és magyarok között. Hogy most Franz Liszt vagy Liszt Ferenc, tehát hogy ő most osztrák vagy magyar zeneszerző. Az én válaszom az, hogy európai zeneszerző. Hiszen ő az európai kultúrához járult hozzá, tehát nem az osztrák kultúrához vagy a magyar kultúrához. Ő az európai kultúrát gazdagította. Része a közös európai kulturális örökségünknek. És ennek nincs köze a federalizmushoz. Én a saját pozíciómat úgy írnám le, tehát nem, nem föderális, hanem inkább egy előmozdító tehát a kulturális oktatási miniszterekkel szoktam tárgyalni, a különféle intézményekkel, európai intézményekkel, és teljes mértékben tisztában vagyok a szubszidiaritás fontosságával. És tudom, hogy az európai kulturális örökség a nemzeti kultúrákból áll össze, és a regionális kulturális örökségekből áll össze. Nem homogén valami hanem egy nagyon sokrétű, egymással összekapcsolódó kulturális örökség. Számomra éppen ezért nagyon értékes. A Juncker féle befektetési terv kapcsolatban állunk a tagállamok kormányzataival, egyetemekkel, és éppen egy workshopot szervezünk ősszel, valószínűleg októberben lesz itt Brüsszelben. Azt tervezzük, hogy több regionális műhelyt tervezünk majd Közép-Európában, Észak-Európában, Nyugat-Európában, Kelet-Európában, hogy előmozdítsuk a felsőoktatásba történő beruházásokat. Többféle modell van, többféle jogi rendszer van, de meg vagy győződve, hogy jó megoldást találunk a jogi szabályzás tekintetében is. Maura úrnak a következő választ adom. Úgy gondolom, hogy a kulturális diplomácia, a szomszédságpolitika, a fejlesztéspolitika és a kulturális tevékenységek, a kulturális diplomácia nagyon békésen megvannak egymással. Az egyik legnagyobb vívmány az európai fejlődésben az európai kultúra. Egyrészt népszerűsíthetjük, amennyiben a kulturális diplomácia részévé tesszük, másrészt nagyon jó eszköz lehet abban a tekintetben, hogy más régiókhoz, más nemzetekhez közelítsünk. Egy békés diplomácia, ez a legfontosabb. A kulturális diplomácia mindig a művészetről szól, a civilizációról szól, a békés egymás mellett élésről szól, a jó, pozitív értékekről, az emberiség értékeiről. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos feltett egy eh, szívies kérdést a magyar kulturális eh, helyzetről. Nem válaszolok erre a kérdésre, hiszen eh, én teljes mértékben független vagyok a hazámtól, a kormányomtól biztosként. Ez azt jelenti, hogy nem fogok belpolitikai dolgokat kommentálni sem Spanyolországban, sem Svédországban, és így nem fogok kommentárokat adni a magyar belpolitikai helyzetről sem. Tehát, hogyha vannak oktatással, kultúrával kapcsolatos dolgok Svédországban, Spanyolországban, Magyarországon, akkor természetesen rendelkezésükre állok. Nagyon sok kihívás van az összes tagállamban, ami az oktatás reformját illeti, ami a demokratikus szocializációt illeti az iskolákban, de a migráció és a halálbüntetés nem része a tárcámnak. Glezos úr? I I'm absolutely aware teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a görög civilizáció milyen óriási mértékben járult hozzá az európai civilizációhoz alapvető. Az, az egyik alapvető eleme az európai kultúrának. A szubszidiaritás miatt nem akarok kormányközi vagy államközi kapcsolatokba beleavatkozni, ami a kulturális, er, a kulturális örökséget, a kulturális cserét, a kulturális tárgyak cseréjét illeti. Hogyha vita van a tagállamok között, hogy hol legyenek a kulturális tárgyak, amelyeket a nemzetközi törvények is védenek, akkor ez a kormányokra tartozik, az érintett kormányoknak kell erről tárgyalni az Európai Unió támogatja a múzeumok építését. Regional funds, in cohesion funds. Tehát regionális kohéziós alapok vannak, ahol megvannak a források erre a célra. És biztos vagyok benne, hogy Görögországban is újjáépítenek majd épületeket, amelyeket az európai alapok, kohéziós alapok támogatnak, hiszen eh, vita van a kisebb mértékű kulturális beruházásokról, tehát a regionális alapok eh, finanszírozhatnak ilyen dolgokat. Itt az 5 millió eurós milliárd? Igen, igen, igen. Van egy ilyen küszöbb, köszönöm szépen. Van egy vita. Trüppel asszony, testmértékben egyetértek. A vita során nagyon jó példáink is akadtak az északi országokból, hogy vallások közötti ismereteket is közvetítsünk, vallásokról szóló ismereteket a tantervekben. Hiszen szükséges a több tudás, a több ismeret, hiszen ez toleránsabbá teszi az embereket egymás irányában. És hogyha ismerik az igazi iszlámot, It's totally different that we can... és a radikális iszlámot, akkor ott óriási különbséget látunk. Hogyha például megnézzük a tévéken, amikor mutatják a dzsihadistákat, az egyéb szélsőségeseket, az ifjúsági szervezetekkel természetesen együttműködünk a Párizs utáni folyamatban is a fiatal muzulmán szervezetek is ott voltak, és nagyon jó eszmecserét folytattunk arról, hogy a muzulmán kultúra hogyan alkalmazható a párbeszéd során. Az Erasmus Plus és a kisebb projektek remélem, hogy a délutáni látogatáson ezt mind-mind tisztázni tudom. Ez lesz az egyik legérzékenyebb téma délután. Tehát a folyamat és a folyamat kiértékelése. Az Erasmus plusz a szerzőjogok. Úgy gondolom, hogy hiba lenne, ha mindenkire egy egyen zubbanyt akarnánk ráhúzni a kultúra egész területén. Hiszen annyira fejlett szerzőjogi rendszerünk van, amely ágazatról ágazatról különböző. Tehát más az irodalom esetén, más a film, a zene területén. Ami számunkra lényeges, az az, hogy jó egyensúlyt találjunk a fogyasztók hozzáférési lehetősége és a művészek honorálása között. Jó egyensúlyt kell találnunk. Számomra az átvihetőség lehet egy ilyen megoldás, ez megoldhatja a belső piac, illetve a területiség elve között lévő ellentmondást. Hiszen a kulturális tartalmat át lehet vinni. Egy másik megoldás a modernizáció, lehet tehát a szerzői jog modernizációja, tehát nem a megszüntetését gondolom, hanem a modernizációját. Korszerűsíteni kell a szerzői jogi rendszereket, hát a digitális korban élünk, és nagyon sok fejlődés van ezen a téren. Védenünk kell az alapvető intézményeket, az alapvető elemeket a európai szerzőjogi rendszerekben. Köszönjük szépen a válaszokat a kérdésekre, és most pedig megadnám a szót még a képviselőknek. Még öten szeretnének kérdést feltenni. Kérem, hogy mindenki minél rövidebben. Evans képviselő. Thank you. Um, uh, Köszönöm a szót, és köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött és bemutatta a programját. Rendkívül érdekesnek találtam a Párizs utáni eljárásról elhangzott részt, és gondolom, hogy ön is tudja, hogy minden egyes tagállamban nagyon komoly viták folynak most ezzel a témával kapcsolatban, próbáljuk megosztani a tapasztalatainkat, és próbálunk megoldásokat találni a radikalizáció ellen nagyon örülök annak, hogy elmondta, hogy együttműködik minden érintett oktatási miniszterrel, Velszben nagyon fontos az oktatás kérdése, nekünk ugye megvan a saját oktatási rendszerünk viszonylag leválik ez az Egyesült Királyság többi oktatási területéről. Van saját érettségi rendszerünk, és mivel kétnyelvű ország vagyunk, ezért kétnyelvű oktatási rendszerünk van. Természetesen ezért számunkra nagyon fontos a regionális oktatási felelősök vagy miniszterek közötti együttműködés, és hogy ők is aktívan részt vehessenek az oktatáspolitikában. Ami a nyelveket és a kisebbségi nyelveket illeti, az őszi meghallgatáson én magam is feltettem önnek egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy a nyelv stratégia hogyan alakul majd, nem csak a hivatalos EU-s nyelveknél, hanem az emellett működő kisebbségi vagy másodlagos hivatalos nyelveknél, hogy ezzel kapcsolatban milyen jogok lesznek, és hogy ön hogyan próbálja majd elérni azt, hogy ne legyen semmilyen diszkrimináció. Az EU-s programok tekintetében is fontos ez, az audiovizuális ágazatban, hogy itt is érvényesüljenek a kisebbségi nyelvek és a másodlagos hivatalos nyelvek, tehát azok a nyelvek, amelyek az hivatalos nyelvek alatt helyezkednek el. Nem csak a mi országunk, illetve nem csak Velsz olyan, hanem vannak más Európai Uniós tagállamok is, ahol ez problémát okoz. Ugyanis vannak olyan vállalatok, vállalkozások például, amelyeknek több nyelven kell működniük, egy hivatalos nyelven és egy kisebbségi nyelven, vagy pedig több hivatalos nyelven, és ezek sokszor nehéz helyzetbe kerülnek az Európai Uniós jogszabályok miatt. Nagyon fontos lenne, hogy ne legyen diszkrimináció, ne szoruljanak hátrányba például azok a vállalkozások, amelyek nem egy hivatalos nyelven dolgoznak, vagy alkotnak. Köszönöm szépen, Julie. Uh, okay, sorry. Elnézést kérek. Most működik már a rendszer. Köszönöm szépen, kedves biztos. Nagyon örülök annak, hogy most beszélek, most szólalok fel, mert az identitásról akarok beszélni. A nemzeti identitás és az esetleges közös európai identitás kérdésében szólalnék fel. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a kultúra állandóan változik, fejlődik. Aki azt gondolja, hogy ez fix, változatlan, az álomvilágban él. Mert tulajdonképpen minden, ami történt a múltban, a provokációk, a különböző szférákban lévő történések becsatornázódnak a jelenbe, és örülök annak, hogy az identitás az nagyon sokféle lehet. Lehetek valaki Észak-Angliából, vagy Angliából, vagy az Egyesült Királyságból, lehetek európai, és egyben globális állampolgár is vagyok, vagy polgár. Szerintem nagyon leegyszerűsítenénk a dolgokat, hogyha csak a félelmekre gondolnánk, akkor, amikor ennyire gazdag és sokféle világban élünk. Ön nem akar ugye a migrációról beszélni, vagy esetleg egy-egy országnak az álláspontját kommentálni, de azért mégiscsak el kell ismernünk azt, hogy a migránsok, a bevándorlók mindig is hatással voltak a kultúránkra. Most nehéz ez a téma, persze, nehézségeket vet fel, de az egyik rokonom a francia forradalomból menekült Nottingham városába, és hatással volt a kultúrára, mert egyes emberek, akik nem érezték magukat hazájukban, biztonságban, azoknak el kellett menniük. És ez most is így van, ez most sincs másként. És az is igaz, hogy ezek az emberek is hozzájárulnak majd a kultúra fejlődéséhez. a kultúra egy, egyben egy harctér is. Egy éve dolgozom ebben a szakbizottságban, és többen azt mondják, hogy a kultúra nem is fontos, nem is tartozik hozzánk olyan nagy jogalkotási terület, de mégiscsak ez az a terület, ahol összecsapásokra kerül sor, ahol az emberek egyre jobban kifejezésre juttatják véleményüket azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek mozgatnak bennünket. Ilyen például a szélsőségesség, mert ez konfliktushoz vezet, mert terrorizmus van, kínzás, nagy a nyomás ezen a területen, a, pub, a közférában, a médiában is nagyon sokat olvashatunk erről a témát, és ugye a fiatalok olyan elveszettnek tűnnek. Úgyhogy engem egy kicsit ez érdekelne jobban, hogyan fogunk mi közösen, ön és mi a fiatalok potenciájára építeni, a kultúraközi párbeszéd területén az európai társadalmak, a különböző csoportok, a tagállamok között, és főként harmadik országokkal és gyenge államokkal hogyan fogunk tudni párbeszédet létrehozni. Nem csak a formális, hanem az informális oktatásügy, a élethosszon át tartó tanítá, tanulás folyamata, a humanisztikus értékek, és annak az elismerése, hogy a művészet elismerése fontos, hiszen ez egy eszköz a kezünkben, egy nagyon erőteljes eszköz. Egyetértek önnel az, abban, hogy ezt a külpolitikánkban is eszközként kell felhasználnunk, úgyhogy javítanunk kell a művészetek, a kultúra státuszát a politikáinkon belül, tehát a bizottság, a tágabb értelemben vett bizottság munkáján belül is. Köszönöm szépen, most pedig Margoni kolléga következik. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztosnak is a szavait. Én néhány gondolatot szeretnék hangsúlyozni a sok közül, amelyről beszélhetnénk. Lehet, hogy picit másfelé megyek el, mint az előző kollégák itt. Én a Juncker tervre szeretnék visszautalni, arra, hogy milyen nehézségek mutatkoznak azzal kapcsolatban, hogy a kultúra és az oktatás kérdése egyszerűen expliciten nem szerepelnek, vagy nem szerepeltek az eredeti Juncker tervben. Itt a beruházásokról is van szó, van-e önnek már ötlete azzal kapcsolatban, hogy milyen prioritásokat szeretnének támogatni ezen a terven belül a kutatásra, az oktatásra vonatkozólag. Az Európa 2020-as stratégián belül is láthattuk azt, hogy hogy néz ki, hogy néznek ki az arányok a felsőoktatási végzettségű vagy diplomás fiatalok számának alakulásával kapcsolatban. Itt egy dupla felosztásról beszélt ön is, oda kell figyelni arra is, hogy a, az iskola elhagyók aránya hogyan néz ki, tehát ez a spektrum másik vége, főként a kötelező oktatáson már felül lévő korban vagy korú fiatalok esetében. A második kérdés, amire szeretném felhívni az ön figyelmét. Ön beszélt arról, hogy mik a prioritások az oktatás ügy területén, ajánlások megfogalmazásával kapcsolatban, vagy ezeken keresztül, és ezeket természetesen mi várjuk és támogatjuk. Ugyanakkor én is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy igaz, hogy ma az oktatás, illetve a foglalkoztatás ügy a legfontosabb aggodalom, de ezért nagyon fontos arra is gondolni, hogy az oktatás az ne kizárólag a munkahelyek, a munka, tehát a foglalkoztatás, illetve a munkahely találás fényében gondolkodtasson el bennünket. És aztán itt van a Párizs utáni időszakra vonatkozó kérdés is. Ezzel kapcsolatban azt szeretném jelezni, hogy a kommunikáció területén a biztonságról beszélünk nagyon sokat, és viszont az oktatásügyről túl keveset beszélünk. Tehát egy kicsit jobban oda kellene figyelni arra a fajta relativizálásra is, amely a kultúrára vonatkozik, mert itt amikor szociális és demokratikus értékekről beszélünk, az fontos és jó dolog, de azért mégiscsak ezt konkrétan kellene a javaslatainkban érvényre juttatni. Tehát a az oktatásügyi programokban is ez meg kellene jelenjen. Ami pedig a felsőoktatást illeti, én egyetértek önnel abban, hogy hogyan kell az aspektusokat kompatibilissá tenni, közelíteni egymáshoz a rendszereket. Itt van aztán az a, felvetődik az a kérdés is, de minden bizonyal ön is egyetért ezzel, hogy magas szintű a minőséget kell megőriznünk, mert hogyha más országokból vagy más kontinensektől ből érkeznek hozzánk a diákok, az pontosan a mi minőségi előnyünk miatt is van így. Éppen ezért a mai, a mai egyetemi rendszer reformjával kapcsolatban az Egyesült Államokkal való összehasonlításban, illetve itt nem csak a rangsorokról van szó, hanem a kutatásról is, de a didaktikus vagy a didaktikáról is, és bizony az európai hagyomány ebben az értelemben nem mindenhol azonos persze, de a kettő, tehát a kutatás és a didaktikai vagy oktatási tevékenység kettősségén alapszik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy még más kérdésekről a jövőben tudunk ezt még cserélni. Köszönöm szépen, Nekhov képviselő következik, és ő az utolsó felszólaló. Köszönöm. Biztos úr, én egy latin mondást idéznék, mens sana in corpore sano, épp testben, épp lélek. A sportról nem volt sok szó, pedig a sport is az öntárcához tartozik. 2014 őszén azt mondta, hogy szorgalmazni fogja majd, hogy a sport infrastruktúra jobban kiépüljön, és sportinfrastruktúrális projekteket ígért. Tehát nagyon fontos a sport támogatása, és még egy 300 millió eurós összeget is hallani véltem. És az ősszel pedig sporthét szervezéséről is szó volt. Szeretném most a FIFA botrányt is megemlíteni, melynek során eh, letartóztattak FIFA vezetőket. Ennek nyilvánvalóan kihatása lesz majd a sportra, és eh, kihatása lesz eh, az amatőr és a profi klubokra. A sportklubok a béke követei, és az emberi jogok követei is. Tehát egy nagyon jó dolog Például, hogy az Erasmus Plus is belép itt. Hiszen a sportról is szó van. Az Erasmus Plus egyik része a sportról szól. És a doping ellen, a doping ellen is. Illetve a bundázás ellen is. És a bundázás pedig hát eléggé jelen van, amikor a FIFA-ról szó van. Tehát nagyon jó, hogy a tömegsportot is elő szeretné mozdítani, az Erasmus Plus. Nagyon lényeges, hogy a sport, a tömegsport népszerűségét is növeljük. Nagyon fontos, hogy a sport szervek pedig kapcsolatban legyenek egymással. A kérdésem az lenne, hogy hogyan, milyen konkrét lépésekkel szeretnék például a tömegsportot támogatni. És egy másik kérdés, ez pedig más programokkal is összefügg. Mindig a nagy projekteket részesíti előnyben a bizottság, és a kicsik emiatt szenvednek. Hogyan próbálnak ezen változtatni? Mit szeretnének a jövőben tenni az európai sport érdekében? Az elkövetkezendő néhány évre gondolok. Hogy vannak-e konkrét elképzelések? És most Szeretném ezt az egész vitát visszavezetni a kultúrára, és hogyha a kultúráról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy erre gondolj. Most nagyon lényeges kérdéseket hallottunk. Úgy gondolom, hogy a kollégák nagyon érdekes dolgokról szóltak, szeretném megköszönni aktivitásukat. Ez az utolsó felszólás például nagyon lényeges volt a sport a Strasburgi plenárison is egy nagyon fontos állásfoglalást foglaltunk el, tehát például a sport és az emberi jogok, ez is egy olyan dolog, amelyet szerintem intenzívebben meg kellene vitatnunk. Ezután eh, itt lesz szeptemberben a sporthét. És itt van egy kezdeményezés is, eh, ami azokra vonatkozik, eh, akik még nem ratifikálták az európai konvenciókat, és maga az Európai Unió is miért nem írta ezt még alá? Most visszaadom a szót önnek, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Thank you very much. Um, yes, in the framework of the post-Paris process. Köszönöm szépen. Igen, a Párizs utáni folyamatban együtt működünk az oktatási minisztériumokkal minden érintett országban, azokban az országokban, amelyek érintettek, mondjuk az Egyesült Királyság vagy Belgium, és természetesen figyelembe vesszük ezekben az országokban a többszörös vagy kettős struktúrát, mint ahogy Németországban is van a szövetségi rendszer, illetve minden egyes lendernek megvan az oktatási felelőse, tehát az ilyen felépítésű országokban minden egyes érintett féllel fontos szereplővel együttműködünk, úgyhogy ugyanez van az Egyesült Királyság esetében is, például a skótokkal, a velsziekkel ugyanígy együtt működünk. Ami a kisebbségi nyelveket illeti, igen, valóban rendkívül fontos kérdésről van szó. Minden egyes szerzői jogi témában rendkívül fontosnak tartom a kisebbségi nyelvek figyelembevételét, hiszen a szerzői jogok kérdése nem pusztán jogi kérdés, hanem nyilván kulturális kérdés is. Tehát a kisebbségi nyelvek, a kisnyelvek védelme és tisztelete itt az Európai Unión belül nagyon fontos kérdés, és hát a digitális egységes piac tekintetében ismerjük az ezzel járó problémákat is. Én személy szerint optimista vagyok, ugyanis az egyik legfontosabb szereplője a digitális közös piacnak Andrew Ansip biztos ugye Észtországból érkezik, ami korán sem az egyik legfontosabb és legnagyobb nyelve itt az Európai Uniónak, úgyhogy mindenkit biztosítatok afelől, hogy Ansip biztos úr érti ezeket a kérdéseket, és nagyon érzékenyen lép fel ezekben a kérdésekben mindannyian figyeljük a közös piac működését, haladását, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy a közös piac nem azt jelenti, hogy elnyomjuk a kisebbségi nyelveket, vagy nem tiszteljük, és nem hagyjuk kibontakozni a kisebbségi nyelveket és a kisnyelveket. Hordasszony, maximálisan egyetértek önnel a migránsok szerepével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a migránsok kultúrája hogyan épül bele és hogyan járul hozzá az európai kultúra felépítéséhez. Itt most a migrációval kapcsolatos kérdések nem is kulturális aggályokat vetnek fel, hanem biztonsági aggályokat, tehát ez egy egészen más kérdés. A migránsok nyilván hozzájárulnak Európa életéhez, Európa sokszínűségéhez, és az, hogy nagy mennyiségű vagy nagy számban érkeznek migránsok, ezek a migráns uh, hullámok igazából nem is kulturális, hanem inkább biztonsági kérdéseket vetnek fel. A migrációs politikával kapcsolatban elkészítettük a saját javaslatunkat, és ebben természetesen vannak olyan elemek, amelyek a migránsok szociális beilleszkedéséről, oktatási lehetőségeiről és a kultúrák közötti párbeszédről szólnak, hiszen ez a kulcsa annak, hogy stabil társadalom jöhessen létre kultúrák közötti párbeszéd szerepe egyértelmű és nagyon fontos számomra is az. Éppen ezért találkoztam fiatalokat képviselő szervezetekkel itt Európán belül, nem csak politikai jellegű, hanem nyelvek vagy vallás mentén szerveződő fiatalokat tömörítő szervezetekkel is. Amikor valamilyen tagállamba látogatok, akkor mindenképpen helyi szinten kulturális közösségeket, kultúrházakat is meglátogatok, hogy lássam, hogy helyi szinten hogyan lehet kulturális projekteket megvalósítani, hogy ők hogyan fogják fel a szociális beilleszkedés, illetve a szociális újra beilleszkedés kérdését és problematikáját. Morgánó úr. Igen, az oktatás nem csak és kizárólag a foglalkoztathatóságról szól, hanem a demokratikus állampolgári életről is. Az oktatási rendszerek egyik legfontosabb funkciója az, hogy megtanítsa arra a fiatalokat, hogy demokratikusan viselkedjenek, hogy állampolgárként viselkedjenek egy demokratikus világban, hogy ismerjék, hogy hogyan működik ez a demokrácia, hogy tudatában legyenek annak, hogy milyen jogaik vannak és milyen kötelességeik vannak, mint állampolgár ebben a demokráciában. Teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy a Párizs utáni folyamat, illetve a jelenlegi oktatási rendszerek működése nagyon komoly biztonsági szegmenssel bír, de azért nem kell ezt túlbecsülni. Tudom, hogy nagyon törékeny a helyzet, tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, tehát foglalkozunk ezekkel a biztonsági kérdésekkel, de véleményem szerint azért az oktatásnak a legfontosabb feladata az, hogy demokratikus állampolgárokat neveljen. Nekovúr igaza van, Nem olyan rég volt egy vitánk a sporttal kapcsolatban ebben a szakbizottságban, úgyhogy ezért most valóban nem említettem meg a sporttal kapcsolatos kérdéseket. 300 millió eurónk van egyébként az Erasmus Pluson belül sport kérdésekre, és az első sport is meg fogjuk majd szervezni. Szeptember második hetében lesz az első Európai Sport Hét. Egyébként ez a parlament kezdeményezése volt, így jött létre ez az Európai Sport Hét, amit, mint mondtam, most először fogunk majd megszervezni szeptemberben. A sportnak van szociális szerepe és szocializáló szerepe is. Már csak azért is, mert az egyik legfontosabb lecke, amit megtanultam, amikor ezekkel az ifjúsági szervezetekkel találkoztam, az az, hogy pozitív modellekre van szükségük. Tehát helyi szinten, a helyi közösségekben pozitív modellekre van szükség, hogy a frusztrált és önmagukat kizártnak érző fiatalokat vissza tudják fogadni, be tudják fogadni a társadalomba. Ezek a pozitív példák a demokratikus szocializáció legfontosabb alapjai és eh, az ismert sportolók nagyon is, hogy alkalmasak arra, hogy ilyen pozitív szerepet töltsenek be, és hogy helyi szinten összefogják a társadalmat. A barátság, az együttműködés, a szolidaritás a sporton belül, a tömegsporton belül is nagyon fontos. A FIFA-val kapcsolatos véleményemre is uh, rákérdeztek. Segítsenek, mikor is volt? Kedden este volt, igen, amikor Strasbourgban elmondtam a FIFA-val kapcsolatos nyilatkozatunkat, és mint ahogy az elnök asszony is elmondta, az Európai Parlamenttel is fogadott egy állásfoglalást ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a fontos projektekre kapcsolatos kérdések inkább majd a délutáni napirendbe illeszkednek be. Én azt hiszem, hogy ma nagyon érdekes délelőttünk volt. Köszönöm szépen azokat a nagyon világos szavakat, amelyeket hallhattunk öntől, és természetesen majd folytatjuk ezt a párbeszédet ennek a mai találkozónak egy erős üzenete kell, hogy legyen, mégpedig az, hogy ma Európa kihívásai a szolidaritáson felül a kutat, az oktatás és a kultúra területén mutatkoznak leginkább, tehát ezért fontos az, hogy mindez központi szerepet kapjon, Ön is, öntől is ezt kérjük, hogy minél látványosabbá váljon a kultúra, a kreativitás, az oktatás, a fiatalokra vonatkozó politikák, akár a sportra vonatkozó politikák is, amelyek alapvető vektorai a mai kihívásoknak, amelyek közép és hosszú távon mutatkoznak. Tehát nem szabad, hogy mindig csak a biztonsági és foglalkoztatási kérdésekre összpontosítsunk, hanem az értékek se vesztenek el ezen, a, ezen folyamat során. Aztán ami pedig a költségvetést illeti, mi azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy támogasson bennünket 2016-os költségvetés tekintetében, és a biztos a kísérleti tervek, a pilot projektek szempontjából is támogassunk bennünket, amelyek egyébként ezen perspektívák felé mutatnak. Nagyon érdekesek ezek a regionális találkozók is, amelyek a Juncker terv konkrét befektetéseire, projektjeire vonatkoznak. Nagyon sok országban sokan dolgoznak a oktatási platformok, infrastruktúrák kérdéséről, és jó lenne, hogyha ebben a témában is önnel eszmét tudnánk cserélni, és a bizottság munkájához hozzá tudna járulni a parlamenti szakbizottságunk. Még egyszer köszönöm szépen, hogy eljött, és arra szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy most zárt ajtók mögött fogunk a trialógusról eszmét cserélni. A telekommunikációs stratégiáról van szó, úgyhogy kérem, hogy csak azok maradjanak itt, akik jogosultak a zárt ajtók mögötti ülésre. Még egyszer köszönöm szépen, és fél háromkor fogunk találkozni, együtt fogunk ellátogatni az ügynökséghez. Köszönöm emberi.